Köszönöm. Én is köszönöm a vitát, lezárom a szavazásra. Holnap 11.30-kor kerül sor csütörtökön. A következő ülés pedig holnap csütörtökön, február 25-én 9 órakor kezdődik, egy óráig tart. A napi rendet pedig közreadtuk az Európai Parlament weboldalán is megtalálják. Mindennyiuknak köszönetet mondok, és köszönöm a technikusoknak és a tolmácsoknak is a munkát, hogy végül is sikerült végigvinni minket az ülésen, amit bezárok. Köszönöm.